Colleagues, please take seat. Kedves kollégák, mindenki foglalja el a helyét, kezdjük el az interparlamentári szakbizottsági ülést. Üdvözlöm körünkben a nemzeti parlamentek minden képviselőjét, elsősorban is a lett széma képviselőit, hiszen ez az ország az Európai Unió tanácsának soros elnökségét látja el. Üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit, üdvözlöm őket ezen az ülésen, Ez a munka a parlamenti ülésszak um, normális részét képezi, és fontos elemét adja a közvetlen párbeszédünknek. Egy közvetlen párbeszéd során komoly együttműködésre van szükség közöttünk, a nemzeti és az európai parlamenti képviselők között két témát határoztunk meg, és ezért két részre osztjuk a munkánkat, mint tudják. Az első az EU koordináció, az agresszív adótervezés, az adócsalás és az adó elkerülés tekintetében. A második pedig a felügyelő hatóságok elszámoltathatósága, főleg a bankunión belül. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy minthogy ülésünkön nagyon sokan vesznek részt, ezért valószínűleg nem lesz lehetősége mindenkinek, hogy felszólaljon, de igyekszünk minél több nemzeti parlament képviselőjét szóhoz juttatni, szóhoz engedni. Maximum két percben lehet majd felszólalni, és persze, hogyha szükség lesz rá, akkor igyekszünk majd igazítani ezen az eljáráson. A felszólalási kártyák elérhetőek, és kérem, hogy minden európai parlament, illetve nemzeti parlamenti képviselő töltse ki ezeket, hogyha szót kér. A következőképpen fogunk eljárni. Három nemzeti, majd három MEP, az az Európai Parlamenti Képviselő szólal fel. Meg is kezdjük az első üdésünket. Azt hiszem, hogy nem kell elmagyaráznom, hogy e témákat miért választottuk ki, hiszen ezek valóban nagyon relevánsak az Európai Unióban. Egy pontos formájában még döntő, döntünk arról a kezdeményezésről, melyet útjára indítottunk, de minden esetre az ECON egy saját kezdeményezési jelentést indít, ahol a kiskapuk elemzése segítségével próbáljuk majd meghatározni azokat a területeket, ahol esetleg szükség lehet arra, hogy az Európai Bizottság jogi normaszövegeket kezdeményezzen, indítson útjukra annak érdekében, hogy bezárjuk ezeket a kiskapukat specifikus jellege van ennek a szakpolitikának, és a tagállamok különösen sajátos szerepet játszanak, éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy önökkel megvitassuk ezt a kérdést. Ezzel már is lezárom mondandómat, és három rövid bevezető, öt perces bevezetőre adom meg a szót, és utána pedig megnyitjuk a, a vitát. Burkhard Bart szól először, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Roberto Gualtieri. Üdvözlök én is mindenkit itt Brüsszelben ezen a nagyon fontos eszmecserén. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! A az Európai Unió menetrendjén az adó elkerülés és az adócsalás elleni harc kiemelt helyen van, már az elmúlt ciklisben is fontos szerepet játszott ez, és a jelenlegi ciklus alatt ez is fontos szerepet fog játszani. Az árnyék gazdaság a becslések szerint mintegy a GDP 20%-ára tehető. Becslések szerint az adócsalás és az adó elkerülés egy trillió eurót von ki a hivatalos adóbevételekből. Ez tisztességtelen azokkal szemben, akik keményen dolgoznak és tisztességesen fizetik az adót, járulva ezzel hozzá a társadalom jó működéséhez. Az oktatás, a közegészségügy, a jóléti szolgáltatások, hogy csak néhányat mondjak, mind az adóbevételekből érnek. Ezen felül torzítja az adó meg nem fizetése, torzítja a versenyt, és veszélyezteti országaink erőfeszítéseit, akik még mindig igyekszenek fenntartható, jól működő közigazgatásokat is áll és költségvetést kialakítani. Ezen felül az adócsalás és adóelkerülés aláoknázza a bizalmat a rendszerben. De különbség van az adóelkerülés és az adócsalás között. Az adó elkerülés, legális módozat, amikor élünk a jogban lévő kiskapukkal, ám az adó, el, adó csalás azt jelenti, hogy nem fizetünk, vagy sokkal kevesebb adót fizetünk, mint amennyit kellene. Egy koordinált, megerősített európai megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy az adó csalás és az adó elkerülés ellen fellépjünk, hiszen ez a jelenség minden tagállamot érint. A határokon átnyúló megoldásokra van tehát szükség annak érdekében, hogy hatékonyan lépjünk fel a jelenség ellen. Mi a néppárt frakciója az Európai Parlamentben egy realista megközelítést támogatunk az adócsalás és az adóelkerülés ellenében. Az az elképzelésünk, hogy minden olyan cég, amely az EU valamely tagállamában ö, tevékenykedik, feleljen meg a szabályoknak, és így sokkal több adóbevételhez jutnak majd az adóigazgatások is, az állampolgárok pedig jobb, remélhetőleg jobb közszolgáltatásokban részesednek majd. Azt reméljük majd, hogy megfelelő módon kerül kezelésre ez a kérdés, hiszen ezt a koordináltan kell kezelni, esetleg talán globális szinten kell kezelni, főleg most, amikor a pénzügyi szolgálatok nagyon mobilisak. És és jól eh, kezeltek. Mi eh, a koordináció, de nem az adó harmonizáció mellett vagyunk, hiszen az adóverseny igenis lehetőséget kínál arra, hogy az egyes tagállamok adórendszerét modernizáljuk. A Európai Parlament szerepe az adózás területén eh, korlátozott, kizárólag a konzultációs eljárásban veszünk részt, amely másrészt azt jel, ami azt jelenti, hogy a tagállamoknak nagyon nagy szerepük van ebben a dologban. Az Európai Néppárt mindig is támogatta a tagállamokat, hogy tekintsék át az adórendszerüket azzal a célral, hogy hatékonyabbá és hatásosabbá tegyék őket. Kiküszöbejék a tisztességtelen vagy nem jogosult kivételeket, és az adó átcsoportosítás, illetve az adók, bevételek egymásnak feszülésének problémájára megoldást találjanak. És végezetül pedig, hogy hatékonyan lépjenek fel az adóelkerülés és az adócsalás ellen. Az Európai Parlament tovább akar menni az átláthatóság, a koordináció és a cégekre kivetett adópolitika koordinációján túl úgy gondolom, hogy egy átfogó, előretekintő anyag, anyagot kell kialakítani, az úgynevezett tax rulingok, tehát az adókérdésekben felmerülő nemzetközi jogi bírósági ítéletek tekintetében. Nos, ebben a munkában a mi szakbizottságunk, az ECON szakbizottság úttörő munkát fog végezni. Célunk az, hogy megerősítsük a koordinációt, a konvergenciát az adópolitikák között. Az a fontos tehát, hogy mindig figyelembe vegyük az egyes adórendszerek működését, a kötelező automatikus adott és információ csere az adózás területén erről szól az a jogszabály, amely egy hónapja lépett érvénybe. A tagállamok sokat tettek annak érdekében, hogy az Európai Unió az adatok és az információk automatikus cseréjében példaértékűen lépjen fel. Üdvözöljük az információk automatikus cseréjéről létrejövő, mind a tanácsban, mind a Brisbane-i G20-ak körébe létrejött megállapodást. A globális norma, mely az adatok reciprok alapú kölcsönös cseréjét irányít, irányozza elő, túlmutat a G20-ak keretein belül. Üdvözöljük a tanács múlt heti döntését, hogy az EU anya leányvállalat irányelvet áttekintsem, valamint a visszaélésről szóló jogszabályokat is átalakítsa, annak érdekében hogy kiküszöbölje a nagy cégcsoportok által végzett munkát. Célunk tehát az, hogy átfogóbb, konzisztensebb és egységesebben alkalmazzák ezeket a jogszabályokat az egyes tagállamokban. Ismét felszólítjuk a tagállamokat, hogy a közös konszolidált társasági adó javaslaton tovább dolgozzanak annak érdekében, hogy a cégek visszaéléseit meg lehessen akadályozni. Üdvözöljük azt is, hogy a parlament, úgy gondoljuk, hogy a parlament erre vonatkozó határozati javaslata jó alapját adja a munkának. Jelenleg a parlament egyéb iránt egy szakbizottság, egy adhok szakbizottság felállítására gondolkozik, az adóvisszaélések eh, vizsgálatát végezni ez az adhok bizottság, és természetesen kíváncsian várjuk az Európai Bizottság eh, adó adatok automatikus cseréjéről szóló eh, jelentését, melyet idén tavaszig próbál készít elő a bizottság. Kedves képviselőtársaim, nem szabad, hogy feladjuk politikai munkánkat, harcunkat, mind nemzeti, mind európai szinten az adócsalás és adóelkerülés leküzdése érdekében. Ezért nagyra értékelem, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is ma itt vannak, és ez nyomatékosítja a közös fellépés jelentőségét az adópolitika koordináció területén. Köszönöm szépen. Burkhardt. Köszönöm szépen, Burkert úr, megadnám a szót a következő felszólalnak, Annalise Dosznak. Köszönöm szépen. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy sor kerül erre az ülésre, és ilyen sok tapasztalt parlamenti képviselővel találkoztatok az Európai Unióból. Nagy örömmel várom azt a vitát, amelyet ebben a tervben rendezünk, és megpróbálok a megjegyzéseimmel 5 percben belül maradni Eh, hogy mindenkinek legyen ideje felszólalni. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára világos parlamenti képviselők számára, hogy eh, az agresszív adótervezés, adómegkerülés és adócsalás eh, terén fontos, hogy ne versenyezzünk a mély felé, hiszen látjuk, hogy milyen, milyen dühös volt a közvélemény a luxemburgi esemény után, és ennek a következményeit jó néhány országban már látjuk, az szélsőséges pártok támogatása megnő, a hétköznapi emberek úgy érzik, hogy a törvények egy része rájuk vonatkozik, miközben a törvények egészen más törvények vonatkoznak másra. Ők maguk teljes adót fizetnek, a csalók viszont elkerülhetik, vagy akár el is csalhatják az adóikat. Azt hiszem, hogy ideje, hogy a politikát javítsuk ezen a fronton, hogy ez ebben a bizottságban is említettük, az Európai Bizottság az utolsó esélyt jelenti. Úgy gondolom, hogy valamennyien politikusok elértünk az utolsó esélyhez, Eh, hogy a tisztességtelen eh, eh, politikáknak véget vessünk ezen mandátum során. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezen a területen valóban előrelépésekre kerüljön sor mindenféle ellentéte, konfliktusok és egyéb részérdekek figyelme kívülhagyásával. Én nem gondolom, hogy ez föltétlenül párt jellegű kérdés lenne, hiszen nagyon sok párt van, amely elvben egyetért a céges adózáson nagyon sok vonakozását látjuk. Bacur említette például a, a, az általános közös társasági adó alap kérdését, ahol valóban nagyobb átláthatóságra van szükség arra, hogy mik az adóköteles eszközök és jövedelmek de hát ugye az ördög mindig a részletekben rajlik, zajlik, rejlik, és nagyon gyakran egészen kis eltéréseket látunk a szövegek értelmezésében, mégis ezek adnak lehetőséget a nagyobb pénzmagásokra akár. Tehát meg kell mutatnunk azt, hogy a demokratikus politikai megközelítés képes arra, hogy ezeket a különbségeket a tagállamok között megszüntesse. Egyszerűen nem helyes az, hogy a kisebb, közepes vállalkozók teljes mértékben befizetik az adóikat, miközben vannak olyan cégek Európában, amelyek egy százalék társasági adót fizetnek, vagy annál kevesebbet. Ezt nem, fog, nem fogadhatjuk el parlamenti képviselőként. Tehát ezekben az ügyekben előre kell léptünk. Nagyon régóta ö, ö, itt vannak ezek a tervek az asztalon. Nagyon sokszor érveltünk ezek mellett tagállami parlamentekben is. Tehát közös, értelmes európai társasági adóalap meghatározására, definícióra van szükségünk, és ideje volna a birkózást körül végre abba hagyni. Olyan mechanizmusra van szükség, talán fekete listáról beszélhetnénk, a fölkerülnek azok a cégek, akik elkerülték az adó közvetettségeik teljesítését. Úgy gondolom, hogy azt a lendületet, amely most már létezik, azt ki kell használnunk, meg kell lovagolnunk. Úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk, hogyha a bankszektorhoz hasonlóan a multinacionális cégeknél is nagyobb lenne az átláthatóság, mint korábban és ezt minél hamarabb meg kell oldani, hiszen a választóink ezt kérik tőlünk. A kis és közepes vállalkozások pontosan ezt kérik tőlünk. És azt hiszem, hogy parlamenti képviselőként arra is gondoskodnunk kell, hogy a vita, a politika csinálás folyamata sokkal inkább közösségi ügy legyen, mint korábban. Joggal mondták az korábban, hogy az adópolitika nem elkészítésében, irányításában nem vontuk be a szociális partnereket, nem volt reprezentatív ez a folyamat, sem a civil társadalmat, sem a szakszervezeteket nem vontuk be ebbe a folyamatba, és ezzel sokan egyetértnek itt ebben a teremben is. Tehát úgy gondolom, hogy az átláthatóságon túl kell lépnünk, ez az első lépés, de lehet, hogy ezen túlvezető lépések ráadásul még fájdalmasak is lesznek. Mégis úgy gondolom, hogy azok, akik olyan politikai pártokat képviselnek, különösen amelyek politikai pályájuk során kormányzati pozícióban is voltak, vagy vannak, nekik is aktívabbak kell lenniük, mint korábban. Itt az idő, hogy valóra váltsuk ezt az ígéretet, hogy, hogy a polgáraink által elvárt szolgáltatásokat valóban leszállítsuk a előző felszólaló kis és közepes vállalkozásokról beszélt, e, ezzel a gazdaság hatékonyságát is javítani tudjuk, hiszen nyilván a legsikeresebb cégek azok lesznek, amelyeknek a legvonzóbbak a szolgáltatásaik és a termékeik, és a legjobbak e, a forgalmazási csatornáik, és nem azok a cégek lesznek a legsikeresebbek, amelyeknek a legkevesebb adót kell fizetniük, és ezen előnybe kerülnek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a következő hónapban néhány hónapban hatékony tárgyalásokra kerüljön sor, de ne húzódjon ezzel nagyon, mert lépnünk kell. Elnök, köszönöm szépen, Annalise. Most pedig megadom a szót Valer Mutelier úrnak, aki a Digitaxid főigazgatóságát képviseli az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselő urak és hölgyek, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy lehetővé tette azt, hogy a bizottság eljöhessen, és egy-két szóban beszámolhasson arról, hogy hogyan is veszünk részt ugyanebben a küzdelemben, ugyanebben a harcban. Teljesen egyetértek azzal, hogy sürgőségi helyzetben vagyunk, lépnünk kell, és az európai napirenden eh, prioritást kell, hogy élvezzen az adózással kapcsolatos kérdés. Juncker elnök úr, illetve Moszkovici úr is prioritásként nevezte meg ezt a témát. A bizottság már nagyon sokat tett ezen a területen, harcol az adócsalás és az adó elkerülés ellen. 2012-ben egy cselekvési tervet hozott létre, és ezt eh, konkrét események követték, tehát megvolt a konkrét hatása. Emellett azonban el kell mondani, hogy még nagyon sokat teendőnk, például az adó, adózás optimiz, optimalizálása és az adócsalás között pontosan látnunk kell a különbséget. Vannak olyan fiskális struktúrák, adózási struktúrák Európában, illetve világszerte, és ezzel foglalkoztak a G20-ak is, amelyek törvényesek, és mégis olyan következményekkel járnak, amelyek elfogadhatatlanak, azaz torzítják az, az adózás területén a versenyt. Hogyha megengedik, két aspektusról szeretnék szólni. A bizottság eh, ebben az évben ezzel a két témával szeretne foglalkozni. Az első ezek közül az átláthatósággal foglalkozik, a másik pedig a megfelelő és méltányos versenyhelyzet kialakításával foglalkozik. Az első témában az Európai Bizottság egy megerősített együttműködésben dolgozik már nagyon régóta, és Balsz úr is bizonyára emlékszik rá, hogy hihetetlen előrelépés történt a banki titkok, illetve a banki adatok cseréjével kapcsolatban. Kapcsolatban vagyunk a harmadik országokkal és az Európai Unió ilyen más harmadik országokkal, például Svájccal, Liechtensteinnal, Monakóval, San Marinoval megpróbál valamilyen szerződést kötni, ebben a témában. Azonban azt is elmondhatjuk az átláthatósággal kapcsolatban, hogy még itt is nagyon sokat teendünk, különösen az adózási adóügyi határozatok, az úgynevezett tax ruling témájában. A bizottság egy javaslattal rukolt elő, mi szerint ebben az évben tavasszal eszmecserét kellene folytatni a tagállamokkal, ez nagyon is időszerű. Ez az egyik olyan kedve, kezdeményezés, amely élen jár a munkaprogramunkban. A tagállamok nagyon várják ezt, hiszen az európai intézményeken túl nagyon sok olyan tagállam van, amely úgy érzi, hogy jobban együtt kellene működni, meg kellene győződni arról, hogy megfelelő adózási struktúrát folytatnak az országok saját területeiken. A második téma az adózási versenyhelyzet a belső piacon. Erről szeretnék még beszélni önöknek. Nagyon fontos az együttműködés ezen a területen is. A vállalatok adózásának ott kell megtörténnie, ahol a gazdasági tevékenységet végzik ezek a vállalatok. Így lehet harcolni az adózási alap eróziója ellen, illetve megfelelő joggyakorlatot folytatni. Így lehet a legjobb eredményeket elérni az adózás témájában. Ez nem azt jelenti, hogy el akarjuk törölni a versenyhelyzetet ezen a területen, Célunk az, hogy egyensúly alakuljon ki az üzleti tevékenység és az adózás között. Ahogyan hallottuk, itt is a MEF, illetve más irányelvek segítségével már sikerült eredményeket produkálni. Például a kettős adózást megpróbáljuk elkerülni, a lett elnökség nagy figyelmet fordít erre a témára. Azon kívül azt gondolom, hogy a G20-ak és az OECD keretében is nagyon fontos, hogy folytassuk a munkát, illetve az eddig kialakított standardokat közösségi szinten is érvényesítsük itt a, a jogbiztonságra kell figyelni, az átláthatóságra, egyrészt a tagállamok szintjén, illetve a vállalatok szintjén. A bizottság munkaprogramot hozott létre, egy kezd, kezdeményezést, azzal a céllal, hogy újra megvizsgálja azt, hogy a vállalatok adózása egy lojális versenyhelyzetet, helyzetben maradjon. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet dinamizmussal feltölteni a tárgyalásokat, hogyan lehet egy konszolidált közös eredményt kialakítani. Jelenleg az, az adózási verseny területén nem lehet csak defenzíven feljár, fellépni, hanem nagyon fontos, hogy a tagállamok közösen együtt dolgozzanak, megpróbálják csökkenteni az adózási eróziót, illetve megpróbálják a nehézségeket elhárítani. Gondolok itt például a transferek árának bonyolultságára. Ezen kívül szeretnék még egy pár szóban szólni az európai adózás ügy legfontosabb szereplőiről, hiszen ez nem más, mint a tagállamok és a nemzeti parlamentek. Ezen a területen a hatáskör, tehát a, a tagállamok illetékesek. Ez azt jelenti, hogy minden közösségi intézkedést ki kell egészítenie a nemzeti fellépéseknek. Itt strukturális reformokra van szükség, ezt kérjük a tagállamoktól, annak érdekében, hogy olyan adózási rendszert hozzunk létre, amely a növekedést mozdítja elő. Szeretnék visszatérni az elemzés fő tengelyéhez, tehát a munkára, terhelő, munkára nehezedő adóterheket kívánjuk csökkenteni, illetve az adó alap adó alapot is úgy szeretnénk megváltoztatni, hogy az a növekedést támogassa. Nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük az adózási rendszert, az adóalap azonban szélesebb legyen. Ezek a kihívások tehát, amelyekkel a tagállamoknak kell megbirkózniuk, egy olyan környezetet kell létrehozni a vállalkozások, illetve az állampolgárok számára, amely a munkahelyek megtartására, teremtésére irányul, illetve a növekedést segíti elő. Számítunk a nemzeti parlamentek támogatására, ugyanígy az Európai Parlament munkájára is, és a tanács munkájára is. Úgy látjuk, hogy jó étvágyjal tárgyalják meg a javaslatainkat, bár néha csalódást okoz az, hogy milyen ütemtervet érvényesítenek, tehát hogy késlekednek az egyes döntések meghozatalakor. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon kíváncsian várom az önök véleményét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Merci. Uh, donc, the first speaker now. Köszönöm szépen. A lett parlament részéről Edward Nielsen úr kap szót. 12-en kértek szót, és mindenki kettő percet kap. Parancsoljanak! Yes, um, thank you. I will try to fit it. Köszönöm szépen, igyekszem két percbe összefoglalni a mondandómat. Úgy gondolom, hogy az adó elkerülés elleni konzisztens fellépés nagyon fontos célkitűzés, és segíthetjük így az EU növekedését. A, a BPS az OECD-n belül zajló Bézer Rózsanán Profit Shifting politikát eh, támogatja a lett soros elnökség. Ezen felül pedig az adó elkerülés és az agresszív adótervezés eh, elkerülését szolgáló jogszabályokat készítjük elő, például a határokon átnyúló tax rulingok, eh, vagy az adóhatóságok által kiállított előzetes vélemények tekintetében, illetve a Bézer Ocean and um, Profit Shifting tekintetében is együtt szeretünk működni. A Code of Conduct um, munkacsoport um, fontos munkát végez a tekintetben, hogy az egyes adózási rezsimek, uh, különös tekintel az úgynevezett patent box rezsimek uh, hogyan működnek. Annak érdekében, hogy az administratív együttműködést megerősítsük, a lett soros elnökség egyik célkitűzése az, hogy folytassa az aktív munkát, és a savings, a megtakarítási adózási irányelv munkáját folytassa. Az is nagyon fontos, hogy a különböző jogszabályi kereteken belül is a jövedelemre szóló jogszabályokat közelítsük egymáshoz. A lett soros elnökség igyekszik megszólítani a komoly kihívásokat. Az egyik a royalty vagy a jogdíj irányelv, itt a megállapodás nehéz lehet, és sok időre lesz ehhez szükség, hiszen nagyon sok kérdés felmerül itt, például a minimális adózás szintje, amely kérdés a tagállamok hatáskörébe tartozik. A CCTB vagy a közös konszolidált társasági adó irányelv kérdése is napirendünkön szerepel, de különböző visszajelzéseket kaptunk a tagállamoktól. Lettország minden esetre folytatja munkát. A nemzeti dimenzió tekintetében a kompatibilitás kérdését is meg kell vizsgálni, tehát a nemzetközi megállapodások és az EU jogszabályok kompatibilitásának kérdését. Lettország ugyanúgy szembe kerül a csalással, az oldó elkerülés jelentésével és az agresszív adótervezés kérdésével. Lettország bevezette a nulla nyilatkozatot, valamint adó amnestia programot is útjára indított. Az egységes piac és a globális verseny közös fellépést tesz szükségessé, annak érdekében, hogy az adókérdésekkel kezelni tudjuk. Köszönöm Ozen Berzsé, Luxemburgból a következő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy-két rövid megjegyzéssel élnék, amely nem fog meglepetést okozni. Először is az adóügyi döntésekkel kapcsolatban. 26 ország alkalmazza ezeket a határozatokat, és már jó pár éve tanúi vagyunk ennek a gyakorlatnak, mint egy húsz éve folyik az. De természetesen ennek a rendszere eltér a különböző országokban, és most erre nem szeretnék kitérni. Azonban a, ennek az alapelve az, hogy egyoldalú döntés születik egy nemzeti kormány vagy adminisztráció részéről. Az Európai Bizottság pedig jóvá hagyta ennek a, a legalitását, illetve a konfirmálta azt, és úgy látta, hogy ez nem meríti ki a csalás kategóriáját. Azonban Luxemburgot neveztük meg ebben a témában az egyik fő bűnösnek, ugye a LuxLeaks kapcsán, és azt elmondhatjuk, hogy a nagyhercegség ugyanazt teszi, mint a többi 20 jó néhány ország, tehát teljesen legális gyakorlatot folytat az európai, a nemzetközi, illetve a nemzeti jogszabályok értelmében, és a kettős adózást megpróbáljuk elkerülni. A gyakorlat és a, az elvek természetesen néha eltérést mutatnak, és néha nagyon, nagyon kicsi adóterheket rovunk ki annak érdekében, hogy a kettős adózást elkerüljük. Hogyha ezt meg akarjuk változtatni, akkor közösen kell föllépnünk, közösen kell megváltoztatnunk a szabályunkat, szabályokat meggyőződésem, hogy úttörő szerepet vállalhatunk ebben a témában, azonban nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten lépjünk fel az OECD keretében, meg kell változtatnunk közösen tehát a szabályokat Luxemburg, Luxemburg természetesen kezdeményező szerepet vállal ebben a kérdésben, és mindig is az egységes és egyenlő játéktér biztosítása mellett tört láncsát. Luxemburg egy teljes listát adott közre, ezt megosztotta a bizottsággal, illetve 2015. januárja óta a, nagyon is odafigyelünk arra, hogy megfelelően érvényesítsük a jogszabályokat, teljes átláthatóságot biztosítunk, minden egyes évben közreadjuk a, ezeket a határozatokat. Köszönöm szépen. Richard Jung. Richard Young, a francia szenátus részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, már ami az átláthatóságot illeti, tehát, ahogyan elhangzott, óriási előrelépés történt már, és hogyha jól tudom, akkor Obama elnök azt kérte az amerikai nagyvállalatoktól, hogy a profitjuk, profitukat hozzák vissza az Egyesült Államokba, és ugyanebbe az irányba halad az ő adózási rendszerük is. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a harmonizáció területén sajnos nem haladunk megfelelő ütemben, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Monetáris Unió bizony biceg, nincs egyensúlyban. Ott van a közös költségvetési politika, illetve az, az egységes valuta, de ennek mi értelme, hogyha az adózás 5 és 30 százalék között nagy eltéréseket mutat a különböző országokban. A nagy vállalatokról már évek óta beszélünk, ugye beszélünk az adó mértékéről, illetve az adó alapról, azonban semmi nem mozdul. Szerintem mi vagyunk a felelősek, ugye a bizottság képviselőtől is azt hallottuk, hogy egyrészt ott van az egyhangú döntés kötelezettsége, és lehet, hogy emiatt nem haladunk előre, mégis azt kérjük, hogy mindenképpen lépnünk kellene ezen a területen, és ezért szeretnénk nyomást helyezni az európai intézményekre. Franciaország más országokkal együtt ugyanezt szeretné, látjuk, hogy vannak azonban nehézségek, hogyha a tranzakciós adó esetében széles adó alapot határozunk meg, illetve 0,1-ben határozunk, egy században határozunk meg az adózás mértékét, akkor bizonyos esetekben, bizonyos pénzügyi termékek esetében, a derivátumok esetében, a származtatott termék esetében például optátot lehet -e megvalósítani, és talán négy éven keresztül egy ilyen optáltal működhetnénk, végül pedig egy globális harmonizációt érnénk el. Thank you. Köszönöm szépen. A megerősített együttműködés egyébként is az EU keretek közé tartozik, olyan ez, amely az Európai Unió segít, és fogunk ezzel kapcsolatban is nyilván munkát végezni. Portugáliából Paulo Sá úr következik. Diga, diga, eu pedi a palavra na segunda sessão, não nesta. Nos azért kértem szót, hogy a második uh, uh, sessionben kapjak majd. Jó. Köszönöm, elnök úr. Romániában és más tagállamokban is úgy gondolom, hogy az első számú probléma az, hogy az adókat abban az országban kellene megfizetni, ahol sor került a jövedelmet generáló gazdasági tevékenységre. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság erőfeszítéseiért, és azért, hogy a tanács megállapodásra jutott az anya és leányvállalatok témakörében fontos, hogy olyan klauzula került elfogadásra, amely a szabályokkal való visszaélést tiltja, azaz, hogy figyelembe kell venni a gazdasági tevékenységeket, nevezetesen, hogy az adott országban milyen tevékenységek folynak. A probléma azonban nem csak tagállami szintű, Vannak bizonyos akadályok még a pályán, amelyek miatt nem tudtunk megalapodásra jutni immár évek óta. Ilyen például a e, tulajdonosok, a cég tulajdonlás világszintű nyilvántartásba vétele, nem tudjuk elfogadni azt, hogy névtelen, anonim cégek létezzenek, úgy, hogy nem tudjuk, hogy ezeknek a cégeknek kék a valós tulajdonosai ugyanez a helyzet, és erre, e, e, e, erre már említettek, tettek is említést. Vannak olyan határokon átnyúló cégek, amelyek nem számolnak be arról, hogy a különböző tagállamokban hogyan fizetnek adót, és hogy mi ennek az adófizetésnek a gazdasági alapja. Ezért úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy az Egyesült Államokkal karöltve az Európai Unió eh, tegyen lépéseket eh, az adóparadicsomok tekintetében, és fogadtassa velük az automatikus adatcsere eh, lehetőségét, hiszen ezen a rendszeren nem tudunk úgy működni, ha csak a világ egy része vonatkozik, működésben a világ másik része megúszta ezt. Elnök, köszönöm szépen. A belga parlament részéről Zsors Gilkinének adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Valóban nagyon sürgős, hogy ezt a vitát lefolytassuk, illetve eredményt produkáljunk, és nagyon örülök annak, hogy ezt ma itt napirendre tűztük. Azonban a politikai frakciók részéről nem igazán, ér, nem igazán érzem ezt a sürgősséget, legalábbis, hogyha ezt összevetem az Egyesült Államokbeli lépésekkel, akármiről legyen is szó, a költségvetési konvergenciáról, vagy a megszorítási politikáról, és így tovább, ott minden esetben nagyon gyors, gyors döntést hoztak. Olyan, mintha az adó elkerülés témája nem lenne annyira fontos, pedig nagyon fontos, hiszen egy nagyon fontos forrástól szabadítja meg ez a nemzeti parlamenteket. Ez pedig némileg kétszínű fellépést feltételez, hiszen egyik oldalról terheljük a beruházók, beruházásokat, másik oldalról pedig ott vannak az adóparadicsomok. Fontos tehát, hogy határozott lépéseket tegyünk. Milyen konkrét elemekre gondolok először is eh, európai szinten minden politikai frakciónak, minden politikai csoportnak el kell fogadnia azt, hogy teljesen átlátható formában kell tovább lépnünk, és ez minden egyes tagállamra vonatkozik az adó határozatokat, az úgynevezett tax rulingokat közré kell adni, automatikusan át kell adni az adóhatóságoknak az adott államban, tehát ott, ahol az adózás megtörténik, és nagyon fontos, hogy bátran lépjünk fel, úttörő formában megvédjük a jogainkat, egy figyelmeztető rendszert hozzunk létre, és nagyon gyakran azt halljuk, azt az érvelést, hogy nem illegális ez a tevékenység. Hát azt hiszem, hogy akkor szépen lassan ebbe az irányba kellene, el, e, ebbe az irányba kellene haladni, hiszen ez egy nem, egy nem egy etikus fellépés. Megfelelő adóügyi jogszabályokat kell hozni, és a nem lojális versenyhelyzetet mindenképpen meg kell akadályozni. Oda kell figyelni a nemzeti érdekek ilyen irányú érvényesítésére. Beszéltem a saját országomra is, de más országok is megpróbálják magukhoz vonzani a tőkét, és ezzel azonban nem teremtenek munkahelyeket, illetve más profitot, hanem, egy, hanem kizárólag a nagy cégeket hozzák előnyös helyzetbe. Pierre Alain Mouet, Assemblée Nationale Française. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a mai ülésünk az adóalap eróziójával, illetve az agresszív adózási politikával foglalkozik. Az OECD-ben is nagyon sokat foglalkozunk ezekkel a témákkal, és véleményem szerint az Európai Unió keretében, bár küzdünk az egyöntetű döntés kötelezettségével, mégis fontos, hogy előre lépjünk, és olyan határozatokat hozzunk, hogy a különböző nemzetközi cégek ne kerülhessenek olyan helyzetbe, hogy nem kell adót fizetniük. Ez azt jelenti, hogy az adózási határozatokat automatikus, automatikusan meg kell osztani egymással, tehát közzé kell adni. Természetesen még időre lesz szükség arra, hogy ezen a területen előrelépjünk. Azonban meg kell állapodnunk abban, hogy a nem kooperatív jellegű intézkedéseket eltöröljük, és ahogyan belga kollégám is említette, ezek nem olyan adóügyi versenyhelyzetet hoznak létre, amely kívánatos lenne. Gondolok itt például a hibrid vállalkozásokra, jó pár európai országban találunk ilyet. Ezek megpróbálják elkerülni az adók befizetését, és nulla adózást folytatnak, a hibrid struktúra miatt végül is ezek a vállalkozások egyetlen országban sem fizetnek egy cent adót sem. Ebben a témában csak európai szintén, szinten lehet föllépni. Thank you. Kallemec Kalev. Kalev úr, Észtországban. So, uh, is a, as a... Köszönöm szépen. A panaszáradatot megszakítom, és felhívom a figyelmüket egy-két pozitív példára. Észtországban az adó ö, regisztráció 95%-ban elektronikus módon történik, tehát az adó bevallás, az adó nyilatkozat rendszere. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára hasznos. 2014. júniusában az 1000 euró fölötti számlák teljes nyilvántartását is elektronikusra tesztük. Az új nyilatkozati rendszer 2014. decemberében vett, indult útjára, és 14,7%-kal több SZIE-et szedtünk be 2014-ben, mint 2013-ban. Tehát az elektronikus rendszer bevált múlt év júniusában kötelező munkavállalói elektronikus regisztrációt vezettünk be, és így 16 ezerrel nőtt a bejelentett munkavállalók száma, az 2,7%-ot jelent. 2,7%-kal több embert regisztráltak. Ezen felül nőtt 10 millió euróval nem tűnik ez nagy összegnek itt önöknél, de nálunk ez nagyon is számít a munka, a munkára kivetett járulékbevételek összege. Pozitív tapasztalat ez, és úgy gondolom, hogy érdemes a pozitív tapasztalatainkat megosztani egymással is, nem csak panaszkodni és egymásra mutogatni. Köszönöm szépen! Tana Maletics kollégán kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a Nemzeti Parlamentek képviselőjét, valamint az Európai Parlament képviselőit. Úgy gondolom, hogy minnyáján elégedettek lehetünk, hiszen az adócsalás és az adó elkerülés kérdését az EU intézményei nagyon komolyan veszik, és a tagállamok is. Ez az egyik fő kérdés, amelyel az Ekon szakbizottság foglalkozik, és ez a kérdés az európai szemeszter egy fő kérdése is. Olyan területről van szó, ahol egységesen kell fellépni, és a tagállamok közötti harmonizált fellépés nagyon fontos. Az is fontos, hogy egy olyan irányítási struktúrát dolgozzunk ki, valamint egy együttműködési struktúrát dolgozzunk ki, hiszen csak így tudjuk a szinergiákat elérni. Ezen felül az is nagyon fontos, hogy az adóhatóságok munkatársait kiképezzük, és új intézkedéseket vezessünk be az adó értékelés és az adó kiszámítás rendszerében. Az is nagyon fontos, hogy megfelelő a problémákat sikerüljön azonosítani és hatékonyan fellépni a problémákkal szemben. Az egyes tagállamokban alkalmazott rendszerek nagyon költségesek néha. Ám abban az esetben, hogyha egy egységes rendszert tudnánk kialakítani, sokkal több mindent tudnánk elérni rövid idő alatt. Ennek a pozitív kihatása, ennek a változásnak mindenki számára megtapasztalható volna, hiszen így segítenénk, egyrészt az adóbevételeket növelnénk, másrészt megkönnyítenénk a vállalkozói tevékenységet. Ez tehát a cél, amelyet látni szeretnénk. Köszönöm. Most pedig Írószágból ilyen Kóné kapszót. Köszönöm szépen. Egy-két felvetésemmel már megtették, ami az adókerülést illeti, minden államnak közösen egy irányba kell lépnie, ezért az OECD BEPS eh, tervezetét nagyon támogatom. Nos, az OECD-ben ugyanakkor az, a vita nagyon inkább, inkább az adó elkerülésre vonatkozik, az Európai Parlamentben pedig az adó harmonizációjával foglalkoznak inkább, már pedig ez a kérdés nagyon különböző, hiszen a társasági adó a nemzeti szinten um, segít odavonni, vonzani a cégeket, nem ezzel lehet egyedül odavonni a cégeket, de ez az egyik eszköz, melyel meg lehet nyerni a cégek letelepedését, ez mindenképpen nemzeti hatáskörbe kell, hogy maradjon, miközben az adó elkerülés pedig igenis csak nemzetközi szinten oldható meg. Köszönöm szépen. Uh, Hubert Fuchs. Hubert Fuchs, az osztrák parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt gondolom, hogy a közös adóalap nem csak abban segít, hogy az adó akadályokat megszüntessük, melyek e, e, olyan cégeket sújtanak, akik nem csak egy tagállamban, hanem több tagállamban tevékenykednek, hanem segítenek abban is, hogy az adó elkerülést elkerüljük, csökkentsük. Éppen ezért kötelező érvényű adó kulcsokra volna szüksége, így lehetne fellépni az adó elkerülés ellen. Biztosítani kell, hogy a cégek megfizessék a tisztességes adót, és azt is meg kell akadályoznunk, hogy a tisztességtelen és szelektív adóelőnyöket, mint az, amelyeket olyan országokban, mint Luxemburgban vezettek be, ez egész EU-ban megszüntessék. A, az ÁFA vagy a HIA e területén pedig a reverse charge mechanizmust kellene alkalmazni az egész Európai Unió területén. Köszönöm. Jám eh, Zamrad... Jan Zamradin a cseh parlamentből. <clears throat> Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl promluvit z trochu obecnější. Hölgyeim és uraim, általánosabb megjegyzéseket szeretnék tenni, mint e, e, többi kollégáim. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az adó kulcsok nagyon érzékeny kérdést jelentenek. Nagyon. fontos tehát az, hogy nemzeti szinten megfelelő adó mértéket határozunk meg. Európai szinten harcolnunk kell az adó elkerülés, illetve az adócsalás ellen. A adóparadicsomok ellen bármilyen formát öltsenek is, és itt csatlakoznék az elhangzottakhoz, észt kollégámhoz. A digitalizációra minél hamarabb sort kell keríteni, minél hamarabb ki kell ezt teljesíteni, hiszen ez az adó, adózás területén egy nagyon fontos előrelépés lenne. Eddig még nem beszéltünk valamiről, ami nagyon fontos. Nem beszéltünk arról az illúzióról, amely a korlátlan növekedéssel kapcsolatos, a jóléthez, a gazdasághoz való jogról, ennek az egész világon léteznie kellene. Ez azonban egy illúzió, méghozzá egy nagyon veszélyes illúzió. Fontos, hogy ezekről az általánosabb aspektusokról is beszéljünk itt az Európai Unióban. És végül harmadsorban hangsúlyozni kívánom azt az ambíciózus beruházási tervet, amelyet Juncker elnök úr hozott létre, Hangsúlyozni kívánom, hogy ennek nagyon is fontos célkitűzései vannak, és egy 15-szörös multiplikátorral dolgozik. Ez azt jelenti, hogy közösen kell az állam és a magánszférának fellépni, ez, ez pedig azt vonja maga után, hogy a magánbefektetőket ösztönözni kell annak érdekében, hogy valóban részt vegyenek a Juncker tervben. Köszönöm. Uh, Kimmo Százi. Köszönöm, Kimmo Százi a Finn parlament részéről. Thank you so very much. Köszönöm szépen. A mikrofont kérem bekapcsolni, gondolom kéri az elnök. Na most már működik. Elnök úr, egyetértek a különböző országoknak, illetve a cégeknek megfelelő adót kell fizetniük abban az országban, ahol a gazdasági tevékenységet folytatják, és az adót csak egyszer kell megfizetniük, és hanem kétszer. Az agresszív adótervezés ma probléma, de úgy gondolom, hogy tíz év múlva nem lesz probléma, akkor már nem lesz társasági adó. Azért nem lesz addigra társasági adó, és nem lesz agresszív adó, agresszív adótervezés, mert ha megnézzük, akkor 5-10% a gyártási költség, az összes többi a tervezés, design, marketing, és hogyha ezeket megnézzük, hogy ezeket a tevékenységeket hol, folytatják, folytatják, akkor ezeket gyakorlatilag bárhol meg lehet tenni ezt a munkát, ezt a szellemi munka részét bárhol lehet végezni. Tehát hogyha megnézzük a programírást, vagy a programok előállítását, vagy a design, vagy a marketing tevékenységeket, ezek jelentik a gyártási láncnak a nagy részét, miközben a, a, a tényleges gyártást Európa, Ázsiában végezik el. Nos, akkor igazándiból nem az adó megkerülés ellen küzdünk, azt látjuk, hogy például Hollandiában van minden szabadalom, ott nagyon keveset kell erről ezután adózni, tehát bármiről beszélünk is, óriási az adó húcsok terén a verseny. Tehát meg tudjuk tenni azt, hogy ne legyen céges adó tíz év múlva, és akkor nem lesz ilyen probléma. Vagy megpróbáljuk azt, hogy 5%-ot fizessenek, és az nem lesz gond a cégeknek és akkor a jövőben azt kell tennünk, hogy amikor szolgáltatásokat nyújtunk a cégeknek, akkor a cégek eh, eh, fizessenek ezekért a szolgáltatásokért, de úgy gondolom, hogy az a társasági adónak nincs jövője. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Werner Langen az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Két észrevételem van a tisztességtelen adóverseny kérdése kapcsán. Vélhetőleg egy vizsgálóbizottságot fogunk felállítani a 198-as házszabálycikk alapján, amely lehetővé teszi a parlament számára, hogy mind a bizottság, mind más európai szolgálati helyek, mind a tagállamok viselkedését megvizsgáljuk. E tekintetben hogy milyen módon fogunk konkrétan elérni ezt nem tudom, de a tisztességtelen adóverseny léptéke drámai. Nem csak Luxemburgra jellemző ez. Az Irish Dutch Double Sandwich eh, akkor számomra sok fejtörést, ahol eh, például eh, Írországba bejegyzett cégek a royalty viszont Hollandiában, a jogdíjakat Hollandiában fizetik be, hiszen a jogdíjak kvázi 0%-on működnek, és ilyen módon aztán a nyereségüket adózatlanul fizetik az usa vagy bárhová is. Az Amazon és Luxemburg ellen zajló vizsgálatok azt mutatják, hogy a hatodik héja irányelvben hozott megállapodás, illetve a 15 éve fennálló héja adózási politika ellenére nem értünk el semmit, hiszen az Amazon 0,45 és 0,55 százalékos adót fizetett Luxemburgban, akkor ezzel Luxemburg a tisztességtelen adóverseny beütköző módon zárt el. Épp úgy, mint korábbi vizsgálóbizottságokban tettük, ajánlásokat fogunk tenni, épp úgy, mint a kergemarhakor adhok bizottság is így tette, és ne felejtsék el, a Kergemarha kor adhok bizottság meglátásait azután az Amsterdami szerződésben európai jog szintjére emelték. Bizakodó vagyok. A nagy nemzetközi cégek gyakran azt gondolják, hogy a kisebb államokat revolverezhetik, zsarolhatják, azzal, hogy elköltöztetik a cég székhelyét egy más országba. Ennek véget kell vetni. Spanyolországban jelzem csak úgy csendben, a 28 legnagyobb cégeből 24 áthelyezte cég székhelyét Hollandiába. Hát ez megengedhetetlen. Ennek véget kell vetni, és a nemzeti parlamenti képviselők támogatására is számítunk, hiszen az adóverseny fontos, de tisztességtelen adóverseny nagyon káros. Thank you. Uh, so we can uh, conclude now this uh, first part of our meeting. Igen, köszönöm szépen, ezzel most lezárhatjuk az ülésünk első részét. Nem tudom, mi van még időnk arra, hogy még kérdéseket hallgassunk, meg nem, hát van itt egy másik téma is. No, no, we, we, now we have the next speakers coming. Sorry. Uh, I, I can say that actually I think that final words of Mr. Langen, I don't have to draw conclusion. Azt hiszem, hogy Werner Langen utolsó észrevételei föltették a pontot az íre, letették a pontot a mondat végére, nem hiszem, hogy az első szekciónkat bármilyen módon le kellene kerekítenem, a tények magukért beszélnek. És bizony, nem ugyanaz hogy az adó elkerülés ellen fellépünk, vagy pedig adót harmonizálunk. És az elmúlt legutolsó felszólalunk is erről beszélt. Ez az a terület, ahol fel kell lépnünk, ahol tennünk kell valamit, és a saját kezdeményezésünk keretén belül ezt meg fogjuk tenni, még meg kell látni, milyen jogi formában formát önt majd az vizsgálatunk adhok bizottság formáját, vizsgáló bizottság formáját, vagy mást, de biztos vagyok benne, hogy folytatjuk a munkát. Jövőre, amikor újra találkozunk, azt remélem, hogy azt mondhatjuk majd, hogy nem tétlenkedtünk az elmúlt évben. Most pedig rátérünk a második szekció ülésére, illetve megkezdjük a második szekció ülését ez pedig a felügyelő hatóságok elszámoltathatósága, a pénzügyi szolgálatok felügyelő hatóságainak elszámoltathatósága, különösen a bankunió területén. Forradalom vette kezdetét múlt novemberben, hiszen az európai bankok felügyeletét az LKB vette át. Ezzel teljesen új kép rendszere alakult ki a felügyelet tetteknek, és ennek nagyon komoly kihatása volt a bankrendszerünkre és a pénzügyi iparágra. Az a kérdés, hogy hogyan működik ez az új mechanizmus, és mennyiben elszámoltatható. Hiszen a nemzeti parlamentek bevonásáról is szól az idevágó jogszabály, és éppen ezért eljött az ideje annak, hogy megvitassuk, hogy hogyan élünk a saját jogunkkal, jogkörünkkel, és hogyan biztosítjuk a bankunió teljes elszámoltathatóságát. Megadom az első felszólalónknak, Danuta Hübnernek a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretném azzal kezdeni, hogy elmondom, hogy nem a politikára fogok koncentrálni, hanem inkább jogi érvekre. De bevallom, hogy az elszámoltathatóság politikai aspektusa a különösen a felügyelet területén központi bank szempontjából nagyon fontosak. Úgy gondolom, hogy az elszámolhatóság az az Európai Unió demokratikus hitelességének a kulcskérdése, és hogyha az európai polgárok akarata ebben az irányban mutat, ezt nevezik bizonyos szakértők bemeneti vagy input legitimitásnak. Ugyanakkor nyilván figyelembe kell venni azt is, hogy a politikai döntések akkor legitimek, hogyha azok találkoznak a polgárok akaratával, szándékával, igényeivel. Tehát az Európai Központi Bankról néhány kérdés vonatkozásában be kell vallanunk, hogy itt az output legitimitása az megvan, az alapszerződés az összes tagállam hatóságai ratifikálták, az Európai Parlament is ratifikálta, ugyanakkor az Európai Központi Bank ezt a fajta kimeneti legitimitást azért élvezi, mert lényegében egy megbízható közjót, egy pénznemet arra bocsátja ki. <clears throat> Másrészt vizsgálnunk kell azt, hogy az Európai Központi Bank mennyire felel meg az európai polgárok elvárásainak. Pontosan ezért fontos nekünk itt az Európai Parlamentben, hogy a bank a szemben felülvizsgálatot érvényesítsünk. Tapasztalatom szerint ez a felülvizsgálat elég jól működik a gyakorlatban. Ennyit mondanék általában az Európai Központi Bankról. Rátérve a felügyeletre. Nos, nyilván az egységes felügyeleti mechanizmus és később majd e, a tevékenység megkezdése tavaly ősszel, ez nyilvánvalóan egy új hatékonysági szintet jelentett. Az első probléma, amivel szembenéztünk az Európai Parlamentben, az az volt, hogy mi lehet a jogalapja a bankuniónak, amely lényegében kizárta az Európai Parlamentet a döntés, közös döntésből, eh, amely az egész rendszer kialakítással kapcsolatban eh, lehetséges lett volna ebben. Eh, egyrészt a monetáris politika és a felügyelet kérdése forgott fent. Szeretik volna biztosítani, hogy a felügyeleti döntések nem has, ne hassanak ki a monetáris oldalra, és viszont ezen a területen a kimeneti legitimitás forrad kockán, ugyanakkor ez összefügg azzal is, hogy az elszámadhatóság tárgyi hatája más és más az Európai Parlament felé elszámolási közösséggel járó ügyeletek, felügyeletek esetében, illetve a, a tagállami parlamentek felé elszámolási közösséggel tartozó felügyeletek tekintetében. A másik kihívás az elszámadhatóság terén azzal függ össze, hogy a, nem kiegyenlített a pálya, nem vízszintes a pálya. Az együttműködés az egységes feléleti rendszerrel olyan téma, amelyben az Európai Parlament elég sikeres munkát tudott végezni, mégis nem oldottunk meg minden problémát, például a, a fiskális pénzügyi backstop kérdése függőben maradt ugyancsak kihívások vannak ebben a rendszerben, azzal kapcsolatban, hogy a felügyeleti hatóságok által hozott döntések költségvetési következményekkel járnak tagállami szinten, és itt fölmerül az a dilemma, hogy a tagállami elszámadhatósági lehetőségek megteremtése a fragmentáció nélkül megoldható-e és önök bizonyára jól is ismerik ezt a területet, úgyhogy nem kell elolvasnom az ide vonatkozó hivatkozásokat. A központi banknak tehát új hitelességi kihívásai sokkal kell szembenéznie. Említhetném az intézményi megalapodást egyrészt az Európai Parlament részéről, másrészt a központi bank részéről Jelen pillanatban folynak a tárgyalások eh, a határozathozatali, pontosabban a, bankmentési eh, eh, egyezményről. Itt is bőven lehetne elszámolhatatossági kérdésekről, kihívásokról, feladatokról beszélni. Az az átláthatóság, amelyel az Európai Központi Bank működik, az, az elszámolhatóságot is növeli. Kérdés, hogy tudunk ennél többet tenni, a válasz egyértelműen az, azt gondolom, hogy tudunk. Az Európai Parlament továbbra is lényegében elég gyenge, ami a bankunió jogi alapját illeti. Ezt a problémát azonban csak és kizárólag az alapszerződés módosításával lehet megoldani. Azt mondanám, hogy ez a gyengeség egyúttal jól látható abban, és hogy ismét kormányközi megállapodások eszközéhez kellett kell nyúlnunk, tehát egyértelmű, hogy kockázatok vannak, amikor a jelenlegi alapszerződés szerinti lehetőségeinknek a határát próbáljuk feszegetni. Elnök, köszönöm szépen. Következő a Liza Ferreira. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az elnökünk által, Roberto Gualtieri által használt kifejezések, nevezetesen az egész bankunió egy forradalmat jelentett. Most ez valóban így van. Ez teljesen új dolog, egy új alkotásunk, szükség volt rá sok olyanokból, amelyet mindannyian ismerünk. Ugyanakkor még mindig az építkezés folyamatában vagyunk, nem készült még el. Ez az alkotás a bankuniónak ugye három lába volt, három lábon állt, az első két láb az egységes felügyelet, eh, az egységes bankmentési rendszer eh, már működik, de még nincs meg eh, az egységes betéti garancia. De a másik két területen is folyamatban van még az, hogy kellőképpen masszív backstop álljon rendelkezésre, és itt a kormányközi megállapodás, hogy megvalósítása folyamatban van. Tehát azt kell megértenünk, hogy a tényleges jogalkotás mennyire tud egyesült teremteni, a között, hogy az új felügyeleti rendszer egyrészt kellőképpen független legyen, másrészt pedig biztosított legyen az elszámoltathatóság, a nyilvánosság, mindaz, ahogy ezt a szövegek garantálják elvben. Először is azt említeném, hogy mi, mi volt ez előtt. És felidézem azt, hogy a parlament rendkívül eh, aktív volt eh, a bankunió létrehozása eh, terén. Már a legelején arra törekedtünk, hogy létrehozzuk a közös felügyeleti hatóságokat, amelyek kiegyensúlyozott terepet hoznak létre a 28 különböző tagállami felügyeleti szerv között, akik mind a piacok, mind a kibocsátói, mind a banki eh, szektor eh, eh, terén fontos szerepet játszanak. Sikerült az Európai Parlamentnek felszólalni bizonyos személyi kérdésekben is, és a jogalkotás terén is lehetőségünk született arra, hogy konkrét ügyekben jelentést kérjünk az Európai Parlament felé. Aztán 2010-ben, és ezzel most készítünk el tulajdonképpen az elmúlt néhány hétben, Ennél is tovább mentünk, tovább mélyítettük a, a közös felületet, a közös értelmezést, ami, ami ugye a bankunión belül belüli munkánkat jellemzi. Próbálunk egyre magasabb szintre emelkedni. Korábban a tagállami felügyeleti szervek kezében lévő ö, ö, eszközöket megfelelően használni. Erre az adta a lehetőséget, ahogy mondtam, hogy jobban kidolgoztuk a mechanizmusokat. Az Európai Parlament immár olyan helyzetben van, hogy jóvá hagyhatja szavazattal az ECON szakbizottságban és aztán a plenáris előtt, plenáris ülésen az egységes felületi mechanizmus elnökségének kinevezését. Tehát van egy első szakasz, amiben informális meghallgatásokra kerül sor, majd a végső jelölteket hivatalosan meghallgatja a parlament. Majd az ECON szakbizottságban és végül a plenárisan szavazunk róluk az SSM elnöke is köteles megjelenni az Európai Parlament előtt, és köteles éves beszámolóját benyújtani, előadni, részt vesz, akár férfi, akár nő az illető részt vesz az SSM feladatainak beszámolásával foglalkozó ülésen, ahol konkrét ügyekről is szó esik, a hatóság eh, felhatalmazásának gyakorlását eh, veszünk gorcső alá, mind szóban, mind írásban, illetve mind szóban, mind írásban eh, kérdéseket is kap az SSM, és végül elvárjuk, hogy a döntéshozatali folyamatról kellő dokumentációt nyújtson be a parlamenthez, ami természetesen bizalmas, de értelmesnek kell lennek, lennie ahhoz, hogy megértsük, hogy a rendszeren belül milyen módon születnek a döntések. Mindezek a rendelkezések immár szerepelnek az SSM szabályzatában, és ahogy Donald említette, van egy intézményközi megalapodás, amely mindezt szabályozza, és jelen pillanatban hasonló rendszert hozunk létre, az egységes bankmentési mechanizmus szempontjából, és itt is egy hasonló intézményközi megállapodás megkötésén dolgozunk, amely tükrözni fogja az egységes feladatos szerve vonatkozó intézményközi megállapodást. Természetesen fontos a tagállami parlamentek szerepe. A két testület évente nyújt be beszámolót, amelyet megküldenek a tagállami parlamentekhez. És ezek a parlamentek természetesen a saját megfigyeléseiket hozzáfűzhetik az Európai Központi Bank anyagához ebben a jelentésben. Ezen kívül kérdések, kérdéseket nyújthatnak be az Európai Központi Bankhoz, és meghakadásokat szervezhetnek akár az elnökkel, akár az elnökség valamely tagjával. Ez tulajdonképpen mind a, parlament, a tagállami parlamentek, mind az Európai Parlament lehetőségeit megnöveli a demokratikus számunkérés terén. A rendszer tehát menet közben szervezzük, és éppen ez az, amit el kellene kezdeni megbeszélni, hogy hogyan is lehet ezt az elszámoltathatóságot grantánét úgy megszervezni, hogy a polgárok megértsék, hogy itt nem teljes abszolút hatalomról van szó, hanem független hatalomról, de olyan független hatalomról, amelynek kötelessége beszámolni a polgárok és az Európai Parlament felé. Egyelőre nincs mondanék csak, és úgy gondolom, hogy nagyon új rendszert hozunk most létre. A tagállami parlamentek és az Európai Parlament közötti megállapodások vagy ö, ö, közös értelmezés keretein belül létrehozva ezzel az Európai Elszámoltathatóság fórumait. Köszönöm. From the Latvia side. Köszönöm. A Lat, Lett Parlament képviselői szólal meg először kollégám helyett szólalok fel, mert ő már az előző szekcióban nagyon sokat beszélt. Valóban a lett parlament nevében azt mondhatom, hogy nagyon nagyra értékeljük az Európai Parlament munkáját, amelyel a felügyeleti mechanizmust létrehozták, útjára indították, és az átláthatóság irányába tett erőfeszítéseket is. Valóban a bankágazat nagyon függ a hírétől, az elismertségétől. A bankágazat, hogyha nem rendelkezik jó hírrel, akkor nagyon könnyű csődbe vinni akár a bankokat. Éppen ezért minden rendelkezésünkre álló erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy a bankok hírét öregbítsük. Egyetértek az előttem szólóval, hogy a bankunió egy forradalmi lépést jelent, hiszen ez megerősíti a bankok, a bankágazat hitelességét így tehát az állampolgárok biztosak lehetnek abban, hogy jó kézben van a pénzük. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy a bank unióban a bankok és a részvényesek azok, akik felelnek az esetleges nehézségekben a pénzért, illetve a szanálásért is felelnek. Nem az adófizetőket terheti ez már a bankud unióban, hiszen tudjuk, hogy szörnyű következményei volnának a, egy bankkrízisnek a lakosságra, családokat ö, tehet tönkre egy ilyen bankkrízis. Lettországban ezt láttuk, mert két nagy bank 2008-ban és 2011-ben csődbe ment. De nagyon örülünk, hogy a betét garancia mechanizmus már akkor is létezett, és így nyugalommal és biztonságban szemlélhette a lakosság um, e bankok um, turbulens viselkedését, majd csődjét. Um, ezért örülünk, hogy az EU-ban harmonizált politikát folytatunk. A három pillér Ren, a három pillér kapcsán a munka, munka most kezdődött el, és kíváncsian várjuk, hogy milyen szerepet játszanak majd az egyes nemzeti parlamentek is a három pillér alkalmazásában. Valóban a függetlenség és az elszámoltathatóság két pólusa között kell megtalálni a jó egyensúlyt. Köszönöm, hogy az Európai Parlament nyomon követi ezt a vitát, és keresi a jó egyensúlyt. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő felszólaló az olasz szenátus nevében Paolo Gualieri. Tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előadókkal. A krízis megoldásához arra van szükség, arra volt szükség, hogy sürgető intézkedéseket hozzon, el az, hozzon az elmúlt két évben az Európai Unió. Ezek az intézkedések gyakran példanélküliek voltak az Európai Unió történetében magában. Figyelembe kell vennünk ezt a hátteret, akkor, hogyha az elszámoltathatóság, a központi bankok és a felügyelő hatóságok elszámoltathatóságáról beszélünk az EU-ban. Mint tudjuk, az új struktúra meglehetősen komplex, az irányítási struktúra pedig sok kérdést is felvet az elszámoltathatóság kapcsán. Három rövid észrevételem van. Azért három csupán, mert egyetértek az előttem szólókkal. Úgy gondolom, hogy a függetlenség, a pénzintézetek és a központi bankok függetlensége és elszámoltathatósága adja a két sarokpontját ennek a politikának, és a két szakpolitika össze kell, hogy függjön. Minél függetlenebbek a nemzetközi felügyelők, annál elszámoltathatóbbnak kell lenniük. Tehát egy pozitív korrelációt kell megteremteni a két szempont között. E korreláció ez idáig jelenleg csak részint kielégítő az Európai Unió szintjén. Másrészt, másként mondva, a függetlenség iránti igény egyelőre az LKB részéről nagyobb, mint az elszámoltathatóság kötelme. Másodszorban az EU pénzügyi architektúrájának sajátos voltát kell kiemelni. Mint tudjuk, az Európai Központi Bank a bank felügyeleti szerepet eljárt, el, átvette, de a teljes felügyelő felelősségét a pénzpiacok fölött például nem, zárja, nem látja el. Például um, a fogyasztóvédelem, vagy uh, a kötvények um, piacának szabályozása továbbra is a nemzeti felügyelők hatája alá tartozik. Ezért tehát átfogó képet kell kialakítani az LKB működéséről, megfelelő információ cserére van szükség, és az új felügyeleti hatóságban egy komoly kihívás is rejlik. Jelesül az információ csere kérdése. Működik-e majd az információ csere? Ez a kérdés. Így nézve, tehát nagyon fontos kérdés lesz az, hogy hogyan tudjuk nem csak a határon átnyúló, hanem az ágazatokon átnyúló információcserét biztosítani ebben az új architektúrában. Ez lesz ennek a erős, hatékony és elszámoltatható felügyeleti rendszernek a próbaköve. Harmadsorban, hogyha Egy hatékony elszámoltathatóság modelljét akarjuk kialakítani, három fő elvet kell követnünk. Egyrészt világosan meg kell határoznunk a szabályokat és mindenkinek a felelősségét, másodszorban a parlament teljes demokratikus felügyeletét biztosítani kell, harmadsorban pedig a külső független audit mandátumát kell meghatározni, az account, a performance és az implementation azaz a számok és a végrehajtás ellenőrzését egy külső könyvvizsgálónak kell végrehajtania. Nagyon fontos a monetáris párbeszéd az Európai Parlament szintjén, de ez még mindig nagyon különbözik az Egyesült Királyságban vagy az USA-ban zajló felügyeleti párbeszédtől. Önök is tudják, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy a parlament a LKB-tól a monetáris párbeszéd során információkat kapjon, olyanokat, amelyeket kér, és messze vagyunk attól is még, hogy az LKB mandátumának végrehajtását a parlament erősíthesse meg, verifikálhassa. Megvizsgálhassuk tehát, hogy a primér célkitűzések és a performancia, a napi teljesítmény hogyan, biz, hogyan kapcsolódnak össze, ez pedig kihat az elszámoltathatóság kérdésére. Még egyszer mondom, a performance és az elszámoltathatóság, tehát az LKB teljesítmény és elszámoltathatósága jobban összekötendő. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólal Eduardo Cabrita a költségvetési eh, szakbizottság vezetője a portugál parlamentben. Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, kedves képviselőtársaim, portugálul fogok beszélni. Először is Először is az Európai Parlament nagyon fontos munkáját szeretném üdvözölni. nagyon aktív volt a Költségvetési Bizottság e dosszé feldolgozásában. Az egységes felügyeleti hatóság, illetve a felügyeleti politika nagy előrelépést jelent, és ezt megfelelő betétbiztonsági rendszerrel kell kiegészíteni, ez a harmadik pillér, és erről nem szabad megfeledkezni hiszen így teremtjük meg az állampolgárok az Európai Bank rendszerbe vetett bizalmit. Mindezt elmondva, miért nem keresünk megoldásokat? Olyan megoldásokat, amelyek fednék a költségeket, azokat a költségeket is, amelyek a bankok felelőtlen viselkedéséből származnak. Ezek olyan helyzetek jöttek létre, amelyek oda vezettek, hogy nagyon fontos európai bankok tevékenysége rendült meg. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a bankoknak demokratikusan legitim módon kell tevékenykedniük, úgy, hogy a felügyelet minden tevékenységükre kiterjedhessen. Még a legnagyobb európai bankok sem vonhatják ki magukat a rájuk háruló felelősség alól, um, és ezt az ellenőrzést um, teljesen demokratikusan kell kialakítani. A portugál bankok uh, az egységes felügyeleti mechanizmus uh, hatája alá tartoznak, és um, természetesen a portugál a költségvetési hatóság, költségvetési szakbizottság ellenőrzése is kiterjed a bankokra, akkor, amikor bármilyen bank, a bankrendszerben valamilyen probléma rend, rend jelentkezik. Meg kell ugyanakkor akadályoznunk azt, hogy az egységes felügyeleti hatóság demokratikus deficitet eh, hozzon létre. Ezért tehát nagyon fontos, hogy a portugál kormány által hozott eh, szabályokat eh, betartsák a bankok, és senki ne vonhassa ki magát a parlamenti, illetve a felügyelő hatósági ellenőrzés alól. Itt úgy gondolom, hogy mind a nemzeti parlamenteknek, mind a tagállam, mind az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerep jut. Nagyon fontos tehát, hogy az ECON szakbizottsággal egy párbeszédet indítsunk útjára az egységes felügyeleti mechanizmus működéséről, tanulságairól, és ebbe a párbeszédbe bevonjuk minden tagállami parlament gazdasági szakbizottságát, így látva és vizsgálva meg az egyes tagállamokban lévő bankok működését. Sok sikert kívánok Önöknek mindehez. Köszönöm szépen. Igen, igyekszünk nem megfeledkezni erről a feladatról. Next speaker. Következő felszólaló, Averov Neofitoru a ciprusi képviselőház részéről. Köszönöm szépen. Η χρηματοπιστωτική Köszönöm szépen. Lehetőségünk nyílott arra az Európai Unióban, az Eurózónában lévő hibákat kiküszöböljük. A bankuniót már sokkal korábban meg kellett volna valósítani. Épp úgy, mint az egységes felügyeleti mechanizmust. De hát jobb későn, mint soha, ezt kell, hogy mondjuk. De persze nem elegendő egy bankunió létrehozatalam, és nem elegendő az egységes felügyeleti mechanizmus sem. Az a fontos mindebben, hogy olyan mechanizmusokat dolgozzunk ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a bankok bankok maradjanak. Azaz hiteleket helyezzenek ki annak érdekében, hogy a reál gazdaság tevékenységét finanszírozzák azt is megállapítottuk, hogy a bankok az elmúlt években ezeknek a feladat, ezen feladatuknak gyakran nem tesznek eleget. Így nagyon nehéz volt a recesszióból kilábalnunk és a gazdaságot növekedési pályára állítanunk. Azon kell tehát gondolkoznunk, hogy hogyan lehet a gazdaságot növekedési pályára állítani, de hibás út volna a közpénzekből finanszírozni ezt, nem, a bankoknak kell a reálgazdaságot finanszírozni. Egy észrevétellel szeretném zárni mondandómat. Ciprusból jövök. Nos, Ciprusban nem csak az Európai Unió, hanem az egész világ történetében először történt meg, hogy a betéteket eh, egyszerűen egy bizonyos szint alatt eltörölték. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet erre a helyzetre választ adni, mi a legtisztességesebb, a leghelyesebb intézkedés. A bankok által elkövetett hibákat az adófizetők fizessék megkérdezhetjük vagy célra vezetőbb volna-e, hogy a tagállamok, az államok fizessék a bankok hibáját, hibájából keredő károkat, vagy pedig azok fizessék a károkat, akik a bankok tulajdonosai. Ez az a kérdés, amelyet fel kell tennünk, de 100%-os válasz nem áll rendelkezésünkre. Thank you. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Paulo Szá Portugáliából. Do Portugal. Sr. Presidente, Srs. Deputados do, dos Parlamentos. Elnök úr, parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők. A 2007-8-as válságra adott európai válasz az a tagállami megszorítások voltak, rendkívül nagy költségekkel, majd a tagállami képviselők, hogy ne veszítsék el a presztízsüket, úgy döntöttek, hogy új felügyeleti rendszert hoznak létre, azt a benyomást kiáltva, mint hogyha e, e, ezzel meg lehetne akadályozni a közpénzek elszivárgását. De hát e, ezeket a problémákat nem lehet így megoldani, pontosan a portugál helyzet is ezt mutatja az elmúlt hat évben több milliárd eurót használtak adófizetői pénzekből a bankmentésre 2014-ben azonban az állam, a portugál államnak rengeteg eh, eh, pénzt, mégpedig 4 eh, milliárd eurót kellett újra beruházni a adópénzből újra a bankmentésre. Tehát úgy gondolom, hogy nem a pénzügyi ágazat felügyeletével kell foglalkozni, hiszen ha nem figyelünk oda másra, akkor, akkor, akkor gyakorlatilag elveszíthetjük a költségvetés és monetáros politika függetlenségét, és a tagállamok újra az Európai Unió neoliberális irányát kell, hogy kövessék. A pénzügy a gazdaságunk számára stratégiai fontosságú ágazat, és ezt ezzel meg is köszönném. Elnök, köszönöm. Nos, megpróbáljuk megoldani azt, hogy ez a mechanizmus, ha már létezik, akkor megfelelően működjön demokratikus módon. A következő felszóló Quentin Davis a Lordok házából. Köszönöm, elnök úr szeretnék feltenni egy kérdés, amire nem tudom a választ, de gondolom, hogy ezekre ne foglalkoznunk. Ahogyan jól tudjuk, az elmúlt néhány napban a görög kormány kijelentései bizalmi válságot okoztak a görög államadósággal bíró befektetők körében Eh, a hozam növekedett, kockázatok nőttek. Ez a helyzet nyilvánvalóan eh, drámai módon romolhat bármely pillanatban. Eh, fennáll a veszély, hogy a görögök nem képesek visszafizetni tartozásaikat. A tőkeköltségek, a kamatok jelentősen növekedhetnek, és ez bizony a csődöt veszélyesebb lehetőség, nagyobb lehetőségét teszi, valószínűbbé teszi, és arra is sor kerülhet, hogy az emberek a pénzüket kiveszik a bankból és a matraszban tartják a párna cihában. Ma reggel, ma délelőtt sokaktól hallottuk, hogy, az adó, hogy a bankbetét garancia rendszer nem EU-s felelősség, nem az Európai Központi Bank szintjén valósul meg, hanem tagállami feladatkör, és ez probléma, mert az Európai Központi Bank az az utolsó kölcsönszervés lehetősége a tagállami bankok számára, és könnyen lehet, hogy az Európai Központi banki lesz az összes görög államadóság, ami veszélyes lenne, nem utolsó sorban a görög kormány hibája, miatt sokan azt mondják, hogy itt botrányos dolgok vannak. Úgy gondolom, hogy a bankmentési direktíva felhasználása arra, hogy a, bezárjuk az összes görögországi bankot, legalábbis erről többen beszéltek, mint javaslatról, ez se túlságosan valószínű és az Európai Központi Banktól is az, az várható adott esetben, hogy, hogy hátat fordít Görögországnak, de ez is csak egy elment lehetőség, ami nem túlságosan valószínű a gyakorlatban. Mindenesetre könnyen lehet, hogy lidérces évrevésünk lesz. A választott politikusok a végső védelmezői a tagállamoknak, a, a, az adófizetőknek, ezért meglehetősen néznék kell lenni. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Georges Zsikiné a francia kamrából. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi válság még nincs messze mögöttünk, és még mindig nagyon sokba kerülhet a pénzügyi rendszerünk számára. Az a benyomás, hogy az az általános benyomás, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, a reform munkának már vége van. Azonban föl kell tenni a kérdést, hogy a pénzügyi intézeteket ki ellenőrzik, kinek a kezében vannak ezek. Az előző európai mandátum a keretében a bányi reformok megszülettek, úgy tűnik, mintha ezekkel már nem foglalkoznánk, gondolok itt például a kockázatos pénzügyi gyakorlatokra a bankok részéről. Fölmerül a kérdés, hogy hogyan állunk a banki foglalkozás, illetve a méretek kérdésével, ezek szétválasztásával mi a helyzet a banki tevékenység általános gazdasági következményeivel, illetve ma reggel beszéltünk a Juncker tervről is. Ez azonban egy valós szerepet ad az állampolgárok kezébe is. Úgy tűnik, mintha mindez ma már nem lenne fontos a nemzeti jogalkotók számára, illetve az európai jogalkotók számára. Tehát a kérdésem az európai parlamenti képviselők felé a reformmal kapcsolatos. Teljesen elhagyjuk a méreható reformokat, amelyeket a bank, bank és pénzügyi válság követ, következtében foganatosítottunk. Úgy gondoljuk, hogy ma már minden rendben van, és minden rózsás. Szerintem óriási kockázatot vállalunk ezzel, és természetesen a kvantitatív leasinggel kapcsolatos LKB döntés érdekes lehet a gyenge lábakon álló országok számára, azonban további problémákat vet föl az általános gazdasági helyzettel kapcsolatban. Thank you. I don't have other requests of intervention. Most pedig megnyitjuk a vitát, és megadom Eliza Ferreirának a szót, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igazán izgalmas volt ez a vita. Sok kérdést felvetettek. Azt hiszem, hogy két kérdés van, amelyet világosan kell, világosan körvonalazódott a felszólalások során. Egyrészt, hogy egy új rendszer állt föl. Ez a rendszer nap mint nap épül, szépül, tökéletesedik, semmiképpen sincsen még véglegesen kiépítve. És persze, hiányzik a rendszernek még sok eleme, ezekre a felszólalók is rámutattak. Lord Davis vetett fel egy különös szempontot, és azt kell, hogy mondjam, hogy az jelenlegi rendszerben az LKB nem fedezi a bankok veszteségét. De az is igaz, hogy amikor a teljes bankunió útjára indul, január 2016. január 1 után Ugye a, jelenleg a felügyelet már működik, de a, a szanálás rendszere nem működik, tehát az az elképzelés, hogy ezután a bankok veszteségeit a bankok tulajdonosai viselik majd. És a bankok működőképes részét megőrzik a szanálás során. E, ez a különbség a szanálás és a fizetésképtelenség, az inszolvencia között. Ez lesz tehát a lényeg, hogy egy nehéz helyzetbe jutott bankban a tevékenységeket elosztják a kockázat profilek alapján, és így szanálják a bankot. A cél tehát az, hogy a bankágazatból ne szivárogjon ki a veszteség, ne fertőzze meg a reálgazdaságot, és se az LKB-t ne hozza nehéz helyzetbe a bankágazat megrendülése, se az adófizetőket. De persze, hogyha a százezer eh, euró alatti betéteket elkezdi kivenni a bankokból, akkor ez maga magában is veszélyt jelenthet. Ez, ez a felismerés által mögött um, szabályozói szándék mögött, hogy egy egységes, nem nemzeti, hanem európai felügyeleti rendszert hozunk létre. Hiszen ha egy erős, határozott felügyeleti, illetve szanálási rendszer működik Európában, így az egyik és a másik tagállam bankjaira ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és ugyanazon bankszanálási mechanizmus vonatkozik rájuk, ha erre szüksége van. Ezért az európai szab szabályozás voltak éppen az egész krízis következtében létrejött helyzetet segít stabilizálni. Nagyon örülök, hogy több kollega beszélt erről. Ahhoz szának szeretnék válaszolni. Pausza, honfitársam, egy más rendszerre tett javaslatot. Jelenleg a tőke, ezt tudjuk, szabadon áramlik a tagállamok között. Ez pedig azt jelenti, hogy a szabályok közös rendszerére van szükség, és megfelelő felügyeletre és megfelelő szanálási rendszerre is szükségünk van. Ebben az esetben pedig a bankok által elkövetett hibákért a tulajdonosok, a részvényesek felelnek majd. Ez egy komoly változást jelent a politikában, már nem az adófizetőket terheli majd az a bankok rossz gazdálkodásából eredő kár, hanem a bankok tulajdonosát. A múlthoz képest ez egy jelentős gondolkodásmódbeli változást jelent, és azt remélem, hogy így stabilabbá tudjuk tenni a bankokat. Paulo Guerrieri észrevételeire válaszolnék még. Teljesen igaza van felvetésében, és abban, hogy a függetlenség és az elszámoltathatóság szempontja között egyensúlyt kell találni. Egy egységes rendszert kell kialakítani, mely azonos esélyt kínál majd a bankoknak az egész európai térségben. És így talán meg tudjuk akadályozni, hogy az országok központjában, illetve a középponti országokban koncentrálódjon a bankrendszer. A bankágazat és a más pénzügyi ágazatok közötti kapcsolatról is beszélt, egyetértek a hiányosság megállapításával, és ezért kéri az Európai Parlament, hogy vonják be jobban az erről szóló vitába. 2010-ben az Európai Parlamentben nyomatékosan kiszálltunk a közös szabályok létrehozásának szükségessége mellett, mely szabály mind a 28 tagállamra érvényes lenne. Meg kell akadályoznunk, hogy a felügyeleti hatóságok költségvetésének csökkentése okán ne ö, jöjjön létre egy kétsebességű rendszer, ahol a bankfelügyelet egységes, ám a pénzpiacok felügyelete pedig elaprózott és nem elég hatékony. Meg kell teremteni tehát a felügyelőti hatóság, a bankok felügyeleti hatóságának tevékenysége és a más pénzügyi ágazatok felügyelete közötti kapcsolatot. Eduard Kabritának is köszönettel tartozom észrevételeiért. Azt hiszem, Eduardo, hogy a beszámolási kötelezettség alapeleme az egész rendszer hitelének. Különböző tapasztalatokkal rendelkezünk, erről Eduardo felszólalásában beszélt. Egyetértek azzal, ha működik egy felügyelet, akkor ez egy pozitív szerepet kell, hogy játszon. Hiszen ez azt jelenti, hogy a felügyelő és a felügyelt öm, kvázi egy neveznek, hiszen mindenki tudja, hogy milyen felügyeleti elveket követ a felügyelet. Megfelelő egyensúlyt kell biztosítani e területen. Azt hallottuk öntől, hogy a banki megosztás vagy szétválasztás esetében késlekedünk, de ez nem igaz. Az Európai Parlamentnek megvan ebben a témában a jelentéstevője, illetve az árnyék jelentéstevője, tehát már foglalkozunk ezzel a témával. Illetve mm, folyamatban van a jelentés elkészítése, az utolsó fázisban jár, a módosítókat február 23-án fogjuk megvitatni, és március 24-én szavazunk majd erről a témáról. Ez azt jelenti, hogy folynak az erről való tárgyalások, egy óriási vita kellős közepén vagyunk, illetve eszmecsere kellős közepén, várjuk majd ennek a következtetéseit. Természetesen egy, ez egy olyan téma, amely nem igazán látható, de nagyon is időszerű, talán jobban, mint eddig bármikor. A jogalkotási, illetve szervezeti változások kapcsán mindenképpen választ kell adnunk a nagy bankok által fölvetett problémákra. Odafigyelünk arra, hogy mit tesz az Egyesült Államok, illetve a Viközról, a Egyesült Királyság részéről, tehát ezeket a folyamatokat nyomon, nyomon követjük, figyelemmel követjük, és a nemzeti törvények is ugyanebbe az irányba mutatnak. Tehát az eddigi eredményeinket fönn kell tartani, és természetesen ez nem egy részletkérdés, hanem egy nagyon fontos téma. Elnök, köszönöm szépen, pontosan időben lezárhatjuk a mai ülésünket. Azt mondhatom, hogy gyümölcsöző eszmecserét folytattunk, mindannyian rámutatunk arra, hogy szorosabb együttműködésre van szükség, Különösen a második téma követeli meg azt, hogy kapcsolatot tartsunk egymással természetesen maguk a nemzeti parlamentek is éves jelentést készítenek, és ez is gazdagítja ezt a folyamatot, de itt nagyon fontos a méreható eszmecsere. Ezt koordinálnunk kell, és valóban ezt az egy, egységes felügyeletet ki kell teljesíteni, és elszámoltathatóvá kell tenni. Ami az elszámoltathatóság kérdését illeti, nagyon fontos tehát, hogy hatékony mechanizmust állítsunk föl, hiszen egy szükséges, erős, független, egységes felügyeletre van szükség, de természetesen mindezt a demokratikus elszámoltathatóság keretében képzeljük el, és így egy stabil bank ágazatot szeretnénk látni, amely a munkahelyteremtést, illetve a növekedést mozdítja elő. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk az ülésünket, és 3 4 3-kor folytatjuk a plenárissal.